a megoldások tekintetében. Azok a megoldások, amelyeket a magas jövedelmi országokban alkalmaznak, nem lehet feltétlenül alkalmazni az összes tagállamban. Köszönöm. Biztos úr. Köszönöm, a vitát lezártuk. A következő napi rendi pontra térünk át bizottság nyilatkozata a nyíltengeri olajfúró tornyok biztonsága és megelőző intézkedések az EU-ban témát illetően. Most pedig megnyitjuk a vitát, és a biztos úrnak adjuk át a szót. 20. Április 20-a a mexikói öbölben tulajdonképpen ugyanúgy, mint az egész világ számára egy búskomor fekete nap volt. Az ipar, a különböző hatóságok azóta rengeteg erőfeszítést tesznek, hát kevés sikerrel, hogy a környezeti katasztrófát valamilyen módon legalábbis mederben tartsák. Azt gondolom, hogy ez a baleset is megint mutatja, hogy milyen veszélyekkel jár az olajjal, a gázzal való munka a tengeren. Hogyan fogadta a közön a polgárok többsége ezt a problémát Európában és világszerte. Európa Norvégiával közösen több mint 200 millió tonna nyers olaja termel ki. Ennek nagy része a Balti-tengerből származik. Míg a gáz és az olaj robbanások tulajdonképpen nem összehasonlíthatók azzal a volumennel, amik a mexikai öbölben kitermelésre kerül, mégis fel kell készülnünk az ilyen esetekre. Megvannak a megfelelő grémiumok és mechanizmusok is erre. Pontosan azért, hogy gyorsan tudjunk reagálni egy-egy ilyen esetre. Létezik egy európai ügynökség, a tengerbiztonsági ügynökség, vannak mentesítő hajók, vannak polgári védelmi mechanizmusaink, vannak nagyon jó segít, segítséget koordináló mechanizmusok, és vannak olyan intézkedések, amelyeket már fel is kínáltunk ezek közül a mexikói öbölben. Célunk az kell, hogy legyen, hogy megelőzzük az ilyen eseteket, pontosan annak érdekében, hogy a katasztrófát követő ö, takarítási munkára ne is legyen szükség. Potocsnik biztos úrral közösen megbeszéltem, és rámutattam arra, hogy átvizsgáljuk a vonatkozó EU-s jogszabályainkat. Természetesen a biztonságot és a környezet védelmét állítjuk központba, az ilyen keretszabályozás esetében, hogy megelőzhessük a katasztrófákat, illetve minimális sztenderdeket, biztonsági sztenderdeket tudjunk a katasztrofák vonatkozásában rögzíteni a mentési munkálatok során is. Átvizsgáltuk tehát azokat a meglévő jogszabályokat, hogy a legrosszabb forgatókönyv szerint optimális eszköztárral rendelkezünk-e. Természetesen a nemzeti szabályozóhatóságokkal együttműködve kellene fellépnünk, hiszen az egészségvédelme és a környezetvédelme mindannyiunk érdekét szolgálja, de nem csak a saját hatáskörünk. Nagyon sok minden szó, szól amellett is, hogy meggyőzzük a, az, az ipart is, hiszen az ő viselkedésük is meg kellene, hogy változzon. Éppen ezért minden okunk megvan arra, hogy a politika és az, bizo- a, az ipar képviselői összeüljenek, annak érdekében, hogy biztonságos legyen az ilyen jellegű munka. Az olaj és a gázkitermelés fenntarthatósága napirendre kell, hogy kerüljön a az olyan üléseken is, ahol az érintettek jelen vannak, a nagy energia vállalkozásokkal kilátásba helyeztünk már egy ülést ezzel kapcsolatban, és fel is szólítottuk az ipar képviselőit, arra nézvést, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg, hogy a hasonló katasztrófákat Európa partvidéke közelében elkerüljék. Kérdéseket fogalmaztunk meg, amelyeket tulajdonképpen 12 kérdésről van szó, mely kérdévet pár napon belül visszakapunk, az a furótornyokon folyó munkával kapcsolatban, illetve a vizek, a partvidék és a tagállamok vonatkozásában kulcsfontosságúak. Azt gondolom, hogy ez az összejövetel egy olyan folyamat eleje, amely az ipari munkák transzparenciáját előmozdíthatja, illetve a legjobb gyakorlat elvének cseréje és alkalmazása irányába mutat. A következő hónapokban bízom abban, hogy ha már jobban értjük a baleseteknek az okát, fel tudjuk mérni, értékelni tudjuk az eseteket, a különböző baleseteket, akkor le tudjuk vonni a következtetéseket is. Gondoljunk csak a mexikai öbölben történtekre. Most talán még egy kicsit korai lenne már következtetéseket levonni, illetve új jogalkotási kezdeményezéseket követelni. Amennyiben azonban kiderül, hogy szükség van a szabályozás módosítására, akkor biztosítatom önöket afelől, hogy nem fogunk vonakodni új ö, jogszabályokra vonatkozó tervezeteket elővezetni és előterjeszteni. Látják tehát, hölgyeim és uraim, hogy vannak erőfeszítések annak érdekében, hogy mi megelőzzük a hasonló volumenű katasztrófákat. Amennyiben azonban mégis bekövetkezne egy ilyen baleset, számos olyan intézkedés és mechanizmus birtokában vagyunk, hogy megfelelően tudjunk reagálni az ilyen esetre, és minimalizálni tudjuk a környezetvédelmi katasztrófát. A következő találkozásunkkor be tudok már számolni valószínűleg az iparral történt megbeszélésünk eredményeiről. Köszönöm biztos úr. Most pedig átadom a szót a politikai frakciók nevében hozzászólóknak, néppárt nevében Szonyék úr. Köszönöm. Ez az olajkatasztrófa szinte az egyik legsúlyosabb katasztrófa, ami valaha történt ezen a területen hiszen több millió tonna olaj, 22 millió tonna olaj ömlött eddig ki. Ez beteríthetné Hollandiát. Természetesen szolidárisak vagyunk az Egyesült Államokkal, és az összes többi érintettel. Garantálnunk kell, hogy megfelelő segítséget kapjanak az érintettek. Ezen kívül meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy milyen biztonsági intézkedések vannak Európában hasonló létesítményeken. Éppen ezért szeretnék utalni arra, hogyha egy hasonló katasztrófa történne, például a Balti tengeren, akkor az egész partszakaszt érinteni. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy az összes part megfelelő védelmet kapjon. A legmodernebb biztonsági intézkedéseket kell alkalmaznunk. Ezért lényeges az, hogy határon átnyúló eljárást vezessünk be, olyat, amely lehetővé teszi azt, hogy megfelelő módon gyorsan reagáljunk. Egy további kérdés azzal függ össze, hogy hogyan születik döntés arról, hogy hol lehetnek nyílt tengeri olajfúrótornyok a tengeren. Emlékeztetnék egy politikai döntésre, amely az északi áramlat vezeték építésével függ össze. Biztos úr, arra kérném, hogy száz százalékos garancia nélkül ne legyen lehetséges az, hogy belvizeken olajfúró tornyokat az Európai Unió belvizein, belső területén torony legyen. A szocialista frakció nevében Arsenis úr. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, amikor a biztonsági intézkedéseket növeljük, akkor gyakran rájövünk arra, hogy ezek nem elegendőek. A mexikai öbölben történt robbanás egy olyan furó torony esetében történt, amelyet 2001-ben építettek. Ez hatalmas ökológiai katasztrófát hozott ez a robbanás. És az, a robbanást követő napokban nem sikerült a, megállítani a szivárgást. Minden nap több mint 5 tonna olaj ömlik ki a mexikói öböl térségében. Jelen pillanatban különböző fajták is, fajtákat is az eltűnés fenyeget. Például a tengeri teknősök hét fajtája közül öt a kihalás veszélye fenyeget, és több tengeri emlőst is. Ez a régió éppen most tért magához a Katrina katasztrófa következményeitől. És tudjuk, hogy 11 fő is meghalt a robbanás következtében. Az USA-ban most fogadnak el intézkedéseket, például a kongresszus egy moratóriumot fogadott el, amely korlátozza a az olaj termelést, kitermelést. Ezt megerősítették, annak ellenére, hogy kezdetben éppen ellentétes intézkedéseket irányoztak elő. Gondoljunk most az északi tengerre, ott több száz furó torony működik, gáz és olaj kitermelésen dolgozó furótorony. Tudjuk, hogy a katasztrófák a furótornyok működése következtében jöttek létre. Gondoljunk a arra, hogy a szevezó irányelv nem foglalkozik az ilyen jellegű tengeri katasztrófákkal. Az ilyen katasztrófák azt mutatják, hogy senkit nem véd hasonló katasztrófák ellen semmilyen intézkedés, és nem elegendőek a mostani intézkedések azért, hogy elhárítsák, vagy elkerüljék a hasonló katasztrofákat. Az EU-nak vajon nem kellene moratóriumot elfogadnia azért, hogy betiltsa az offshore fúró tornyok alkalmazását gyorsan reagálni kell, még mielőtt hasonló katasztrófa következik be az európai partok mellett. Liberális frakció, Löpázs asszony. Köszönöm. Április 22-én a Louisiana-i partok mellett felrobbant furótorony több kérdést vet fel. Először is miért nincsen olyan rendszer, ami a szivárgást megállítaná? Miért nem találtak ki ilyen rendszert? A másik, a közhatóságok a biztonsági intézkedéseket nem tartatták be az üzemeltetőkkel a szennyezés megakadályozása érdekében. A másik pedig maga a kockázat. Bizony ez igen érzékeny terület, figyelembe véve a florát és a faunát, és az előttem szóló beszélt a balti tengerről is, és a hasonló veszélyekről. Tudjuk, hogy az északi tengeren milyen sok olaj kitermelő fúrótorony van, nyíltengeri fúrótorony, mindenképpen szükség lenne helyzetfelmérésre, és biztosítani kellene azt, hogy hasonló balesetek ne következzenek be a mi partjaink mentén, biztos úr. Mindez figyelembe véve, biztos úr, milyen intézkedéseket kíván foganatosítani most azonnal azért, hogy az olajfúró tornyok tekintetében a biztonságot növelje. Ön minimális normákról beszél, biztos úr, de ez nem elegendő. Továbbá, mely kontroll intézkedéseke azért, hogy biztosítsák, hogy a biztonsági követelményeket valóban betartsák? Nem elég, hogyha csak papíron vannak biztonsági szabályok, ezeket alkalmazni kell, és az alkalmazást ellenőrizni kell hatékonyan. Mi az ön szándéka etéren? Harmadik kérdés, milyen eszközöket vezettek be azért, hogy ha baleset van, akkor elkerüljék a partok szennyezését. Jó, hogyha van hajó, meg jó, hogyha vannak megfelelő erők, de ez nem elegendő. Specifikus technikai intézkedésekre van szükség, amelyeket kölcsönösen alkalmaznak. Nem kellene előirányozni, figyelembe véve a közösségi jogot, az ökológiai veszélyeket illetően, nem kellene megfelelő intézkedéseket foganatosítani, és pénzügyi kereteket is létrehozni. Az olajtársaságok felelősségéről is van szó, hiszen a balesetek esetén nagymértékben veszélyeztetik a tengeri környezetet milyen intézkedéseket tesznek önök, például északon a nyíltengeri kitermelés tervek érdekében egyébként a kollégám szólt arról, hogy talán moratóriumot kellene elfogadni, és ezt az USA-hoz hasonlóan kellene bevezetni, mint ahogy ők termezik, tervezik. A, talán nem jött el az idő arra, hogy az olajtársaságokat ilyen szempontból megfékezzük. Köszönöm, Düra asszony, zöldek nevében. Elnök asszony, köszönöm. Biztos úr, én is úgy gondolom, hogy bizony eh, ezeket a boszorkány eh, tanoncokat vagy inasokat eh, meg kell akadályoznunk, le kell állítani. Ezt át kell gondolni, és azt is figyelme kell venni, hogy egyre több az esély a balesetekre. A kitermelés a fontos, és nem pedig a biztonság. 800 ezer liter fújik el a mexikói öbölben, és ennek igen nagy következményei lesznek, igen súlyos következményei. Az eszközök nem elegendőek a megakadályozásra és a kockázatok felmérésére vagy előirányzatára. Szerintem meg kellene vizsgálni a nyílt tengeri olajfúró tornyokat az európai térségben, megfelelnek-e a normáknak, biztonságosak-e, kontrollt kell alkalmazni, és a bizottságnak is ebbe bele kell avatkoznia. Mindenképpen a legérzékenyebb ökorendszereket védeni kell. Ön egyébként intézkedéseket tett, ezeket üdvözlöm, de vajon mit lehetne még tenni, és hogyha hasonló baleset lenne a partjainkon, akkor mit tennénk mi? Szerintem Európának kezdeményezéseket kell tenni azért, hogy a legérzékenyebb ökoszisztémákat védje, például Alaszka vonatkozásában hasonló egyezményre lenne szükség, mint ahogy az Antarktisz esetében is van. Európának itt lépni kell, és bizony okunk van arra, hogy gyorsan a megújuló energiaforrásokba investáljunk, és most még ott van a vulkán is, a nevét kiejteni nem tudom, mert azt nem lehet kiejteni, de gondoljunk a vulkánra és a légiforgalmi korlátozásokra, és vegyük figyelembe azt is, hogy ez az őrület, hogy minden áron csak kitermeljenek, ennek milyen következményei vannak. Köszönöm szépen, Düran asszony, most pedig Csicseszter úri a szó. Az... Köszönöm szépen, üdvözlöm a biztos nyilatkozatát, hiszen a világ visszatartott lélegzettel figyeli azt, hogy ömlik az olaj a tengerbe, a mexikói öbölben. És azt is látjuk, hogy sem az ipar, sem a hatóságok, az amerikai hatóságok nem tudják megállítani az olaj folyását. Bár sikereket is látunk most. Nekünk megvannak a saját tapasztalataink az olajfúró tornyok katasztrófájával, az északi tenger, a Piper Alpha egy ilyen példa. Szerintem tanultunk ezekből a példákból, azonban gondoljunk arra, hogy lényeges különbségek vannak a tenger mélységei között, hiszen az északi tenger mélységei mások, mint a mexikói öbölben lévő tenger mélységek. Legyünk biztosak abban, hogy az, ami történt most már nem történt volna meg itt a szabályaink miatt. És kollégák, balesetek mindig vannak. Nem garantálhatjuk azt, hogy megelőzzük a baleseteket mindig. Nyilván korlátozottak a lehetőségeink. Szeretnék még egy gondolatot közölni önökkel. Az ilyen jellegű balesetek más fényben láttatják velünk például az atomenergia kérdését is. Köszönöm. Köszönöm, Csicseszter úr. Oáró úr, Gue, két percben. Köszönöm, elnök asszony. A mexikai obolban, öbölben az olaj ömlése igazi gazdasági és ökológiai katasztrófa úgy tűnik, hogy a belügyminisztérium az USA-ban nem megfelelően adta ki az engedélyeket a fúrótornyok használata esetében. Ez bizony megbocsáthatatlan, ez a lezserség, és ennek a következményei kiszámíthatatlanok, nem csak az usa érintik. Amikor tudjuk, hogy a világban több száz offshore furó toronyra adnak ki engedélyt az államok, akkor felmerül a kérdés, hogy ezeket eh, vajon ugyanilyen könnyedséggel, könnyelműen eh, adják meg. Közben eh, itt az egész világot veszélyeztető lépésekről van szó. Gondoljunk a peremrégiókra, ahol szigetek vannak, a három kontinensen több száz sziget érintett, és én bizony nagyon aggódok a saját szigeteink ügyében, mert a tengeren termelik ki a szólajat, és ezek kockázatosak. Az EU-nak példát kell adnia, és igen szigorúan felül kell vizsgálni a biztonsági és prevenciós intézkedéseket a saját offshore olajfúró tornyai esetében. Az operatív vagy működtetési és egyéb baleseteket minden évben felmérik, több tízezer tonna olaj folyik szét a tengerekben, az, az EU-nak lépnie kellene azért, hogy tudományos nemzetközi hatóság, vitatatatlan tekintélyű hatóságot kellene létrehozni, és nekik kellene megvizsgálniuk ezeket a, az engedélyeket és lépéseket. A kopenhágai találkozó után és Cancun előtt igazi világkormányzatra lenne szükség etéren, vagyis a tengerfenék erőforrásainak kitermelését illetően. Köszönöm, Martin úr, függetlenek egy perc. Igen, tisztelt biztos úr. A Schwab tenger szomszédságából szeretnék önhöz fordulni vegye olyan komolyan a mexikói katasztrófát, mint hogyha a Bódeni tónál történt volna. Nem lennének eh, ünnepi játékok a szülővárosomban, és nem lenne ivóvíz a Bódeni tó partján. Biztos abban, hogy eh, a tőlünk messze lévő olajfúró tornyok az északi tengeren és a balti tengeren más helyzetben vannak? Gondolja, hogy az európai hajózás, jó koordinációról beszélt, ez igaz. De volt olyan, hogy az országok között nem működött a rádió összeköttetés. Ellenőrizték, hogy működne egy ilyen katasztrófa esetén, de milyen a jogi helyzet, például az olajkonszernekkel szemben, hogyha egy ilyen katasztrófa történik. Az utolsó megjegyzésem, biztos abban, hogy az amerikai ellenőrző hatóságok ténylegesen összefonódtak az olajiparral, és Európában ez nem így lenne. Tehát mi lenne? Köszönöm. Köszönöm, Martin úr. Antonescu asszony két percben. Köszönöm, elnök asszony. Én is üdvözlöm a bizottság kezdeményezését. Szerintem nagyon fontos erről tárgyalni, még akkor is, hogyha nem EU tagállam joghatósága alatt történt ez a baleset. Az EU-ban is nagyon sok olajfúrótorony van, és ez a tevékenység fokozódni fog, mert a Nemzetközi Energia Ügynökség arról szólt, hogy a csak 5%-át ismerik a tengerfenékben található erőforrásoknak. Szeretném kérdezni, hogy az EU tagállamokon belül szükségesebb plusz intézkedéseket hozni azért, hogy az olajforró tornyokon dolgozó munkások biztonságát növeljék, és hogy elkerüljük a katasztrófa jellegű következményeket. Arról is beszélni kell, hogy figyelmesen meg kell vizsgálni, hogyan adják meg ezeket a az üzemeltetési engedélyeket, és hogyan ellenőrzik a szabályok betartását. Felelősséget kell itt vállalni. Egy cég, amely sokat kereshet ezzel, mindenképpen kell, hogy a következmények költségeit is viselje hogyha követjük az USA-ban folytatott vizsgálatot, akkor látjuk, hogy a cégek egymásra hárítják a felelősséget. Ezt itt Európában nem fogadhatjuk el, megfelelő jogszabályok kellenek, a jogalkotási kereteket kell javítani, azért, hogy elkerüljük a hasonló kockázatokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a balesetek igen súlyos károkat okoznak. Az olajforrások kiaknázását biztonságosan kell elvégezni, és értékelni kell azt, hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat csökkenteni. Köszönöm. A következő hozzászóló, Grobácsik úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Ennek a mexikói bőlben történt katasztrófának nyilván van köze ahhoz is, hogy az EU-ban majd milyen beruházásokat terveznek. Gondolok itt a Nord Streamre, a Nord Stream csővezetékre. A parlamentnek volt egy állásfoglalása ezzel kapcsolatban. 24, majd pedig 68 ezer köbméter termelhető ki ö, a területről, de nyilván megfelelően ö, fel kell tárni még ezt a területet, és sajnos együtt jár majd a kitermelés azzal is, hogy metán is felszabadul, ez pedig nyilván súlyos következményekkel lesz a környezetre. Mindenképpen felhívom ezért a bizottság figyelmét arra, hogy a kockázati elemzést végezze el az ilyen jellegű nagy volumenű beruházások kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a Catch the Eye eljárást követjük, és megadom egy percre a szót kérők számára a szót. Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy ez a vita jókor jön, hiszen nem oldottuk még meg a problémákat a mexikói jövőben, és nem is tudjuk még, hogy hol lesznek a következő katasztrófák. Ezért a kérdésem biztos úr felé, az, hogy Európa hol tud megfelelő know-how-val, szakértelemmel segíteni annak érdekében, hogy minél hamarabb közösen sikerüljön megoldani ezt az olaj problémát. Ugye 20%-os széndiokszid kibocsátás, illetve a megújulók 20%-os aránya lenne a megfelelő csapás iránya jövőben, ezért kérdezem önt, hogy az európai gazdasági térségben Norvégiával közösen esetleg új közdeményezéseket lenne érdemes kilátásba helyezni. Kadraui képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák. Az előttem szólókkal egyetértek, hiszen valóban borzasztó, hogy több ezer köbméter olaj kerül a tengerbe, óriási károkat okozva a területen, nem csak a környezetre, gondolok az állatvilágra, hanem az emberekre is. A British Petrol itt most úgy tűnik, mintha elbagatelizálná ezt a katasztrófát, de hát hosszú távon fel sem tudjuk mérni, hogy milyen eh, kihatásai lesznek ennek a, az olajfoltnak megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani, persze, de meg kell előzni a hasonlókon ö, problémákat. Technikai, műszaki jellegű elővigyázatosságra van szükség, és ennek nyilván majd az árra, az árképzésre is hatása lesz. Mind a mellett azt mondom, hogy nem lehet túl magas az ára a dupla fenekű tankerhajóknak például, Azóta, bár nagy volt az ellenállás, most már használják. Kaltenbach asszony következik. Elnök asszony, Öttinger biztos úr, az ENVI szakbizottság tagjaként, illetve a biodiverzitásért felelős árnyék jelentéstevőként személyesen is érint ez a katasztrófa engem, hiszen nagyon sok minden, amit érdemes lenne életben tartani, elpusztul. Hallottuk ma, hogy minden elővigyázatosság ellenére sajnos történnek balesetek, mert nem lehet mindent megelőzni. De hát nem csak az ilyen olajplatformoknál történnek balesetek, hanem sajnos a, az atomerőművekben is, és ezekre nem vagyunk felkészülve. Tudjuk, Murphy törvénye tulajdonképpen az, hogy ami elromlik el is romolhat, és katasztrófának kell bekövetkeznie egy osztrák bölcsesség szerint azért, hogy végre levonjuk a következtetéseket. Úgyhogy kérdezem azt, hogy akkor nem lenne esetleg az atomerőművek egy lehetséges opció a jövőre. Próbáljunk erre is koncentrálni, a megújuló előforrásokra koncentráljunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kelly úr. Kelly úr. Ami engem illet, szeretném elmondani, hogy nem tudjuk még milyen eredményei lesznek ennek a katasztrófának, figyelembe véve a nagy olajcégeket, amelyek ezeket, ezt a katasztrófát okozták. Vajon mi lesz a felelősségük? A bizottságnak közben mindenképpen végre kell hajtani a rendeleteket azért, hogy ilyen katasztrófa ne következzen be többször. Meg kell néznünk az, hogy milyen más energiaforrások állnak rendelkezésünkre, például a szélenergia, a napenergia, stb. Vajon nem lenne ez elegendő? Az ol- ha nem lépünk, akkor az olajcégek tovább folytatják a munkát, és hasonló katasztrófák valószínűleg nem csak egyszer, hanem még kétszer-háromszor is be fognak következni. Ticsa asszony. Támogatjuk az európai energiainfrastruktúrába való befektetéseket, de csak egy feltétellel, akkor, hogyha a teljes biztonságot garantálják az építés és az üzemeltetés során. Azt szeretném itt kérni, hogy minden kitermelési projekt esetében, vagy az üzemanyagok szállítása esetében végezzenek komoly környezeti vizsgálatokat. Azok a tagállamok, amelyek tengerparttal rendelkeznek, végezzenek hasonló felméréseket, nézzék meg, hogy milyen kategóriákba sorolhatók ezek a tevékenységek, és milyen típusú balesetek fordulhatnak elő. Legyen biztosítás az üzemeltetők esetében, amelyek alapján a károkat majd megtérítik. Elnök, köszönöm szépen, Tika asszony, utolsó hozzászólunk pedig eh, Bálcsutis úr. Úgy gondolom, hogy az egész világ hitetlenkedik, a személynek sem hisz, amikor látja ezt a katasztrófát. Senki nem láthatta előre, hogy egy ilyen nagy ország, egy olyan erős ország, mint az Egyesült Államok nem képes megbirkózni egy ekkora volumenű tragédiával. Nyilván európaiak is nagyon sokat investálnak a humán erőforrásokba, és megpróbálnak különböző mechanizmusokat, intézkedéseket foganatosítani, de sokszor erősebb nálunk a természet, és bízom abban, hogy ebből a tragédiából le tudjuk majd vonni a következtetéseket, de sosem lehet tudni. A Nord Streamre szeretnénk még egyszer emlékeztetni, gondolkozunk el még egyszer ezen a projekten, mert ha bármilyen tragédia történne a Nord Streammel, mi leszünk érte a felelősség, felelősek még egyszer meg kell beszélnünk, át kell tekintenünk a Nord Streamnek a biztonsági aspektusát, és várom ezt a napirendi pontot. Schrödinger. Köszönöm szépen. A biztos úr fogja a vitát lezárni. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Engem is érint ez a dolog, ugyanúgy, mint önöket, nem csak biztosként, hanem polgárként, aki látja, hogy a természet évek óta rombolás tárgya. Azonban az érintetteknek is józannak kell maradniuk, és nem szabad hisztériázniuk. Még nem tudjuk, hogy mi a mexikói öbölben történt katasztrófa oka, a technika, az ember, vajon melyikük mondott csődöt? Az amerikai társadalomnak és az amerikai államnak megadom azt a bizalmat, hogy képesek kideríteni, hogy mi okozta a katasztrófát. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok lakossága ugyan ilyen alapossággal várja el, hogy az érintettek levonják a konzekvenciákat. Ugyanígy bízom az amerikai technikai kompetenciában és a demokráciában is, hogy urra lesz a helyzeten. Másodszorban menjünk el most egy kicsit messzebbre az olajtól. Hiszen az ipari országok Európában az olajtól függenek. A polgáraink 200 ezer millió autóval utaznak ők, és én. Én is sokat utazom, nagyon sokat repülök is. Hétvégén ismét több száz ezren repülnek délre, Majorkára például, hogy pünkösdöt ünnepeljenek. Spanyolországban és Görögországban csupán a turizmus nem tudja megoldani a problémát. Tehát az, hogy Palma de Mallorcába, Aténba, Marbellába és másokra több repülő megy, ez nem oldja meg a gazdasági problémát. Fogyasztjuk az olajat, önök és én. És ez az emelkedett ház is fogyasztja az energiát. Ma itt több a neoncső, mint a képviselő. Éppen ezért tudnunk kell, hogy még nagyon sokáig szükségünk lesz az olajra. És mégis ki kell jutnunk az olajból. 20% megújuló energiaforrás 10 év múlva. Már egy 2050-es úti tervet készítünk elő. És az évek során önöknek vázolni fogom a különféle terveket. Remélem, hogy négy évtizeden belül energiaszükségletünk 80%-át már nem fosszilis energiából, nem olajból nyerjük. Reméljük, hogy az elektromos autó lesz a jövő. Azonban nagyon sokáig még dízellel és benzinnel fognak addig menni az autók. Nyilvánvaló az, hogy aki az északi tengeren és a mexikói öbölben olaj után fúr, csökkenti majd függőségét néhány országtól. Hiszen, hogyha nem lenne saját olajunk, még jobban függenénk az OPEC-től és olyan országoktól, amelyek nem mindig demokratikusak. Van egy lényeges különbség az északi tengeren körülbelül 150-200 méteres mélységben fúrnak. A mexikói öbölben 3000, sőt 4000 métert is elértek már. A lehető legrosszabb biztonsági garanciákkal 150-200 méterre lemehetünk ember által vezetett tengeralattjárókkal. A mexikói öbölben az ember nagyon messze van már a veszély forrásától. Nagyon messze van a technikai biztonságtól. Bízom a tagállamainkban, hiszen minden okunk megvan, hogy bízzunk a német, a brit, a norvég, dán szakemberek ismeretében. Az Európai Unió partnerségével és az EMCA ügynökséggel együtt nagyon jó, magas együttműködési, biztonsági együttműködést értünk el az Európai Unió és szomszédos államaink között. természetesen az északi áramlat esetében is vizsgálnunk kellett a biztonságot. Voltak biztonsági engedélyeztetési eljárások, ezeket sikerült lezárni. Az északi áramlat valószínűleg a legmodernebb és legbiztosabb gázvetedék lesz az egész világon. Azonban vannak időbeli különbségek is. Tehát amennyiben egy gázvezeték megsérül, vagy a forrás zárjuk le, vagy a felhasználót. Tehát itt nem ismétlődhet meg az, ami a mexikói öbölben történt. Végezettől is ki kell jutnunk az olaj világából. Azonban évtizedekre lesz szükségünk. A politikának, a társadalomnak kell ezen az úton haladnia. Az odavezető úton pedig meg kell vizsgálnunk irányelveinket, törvényeinket, biztonsági előírásainkat, hogy a legmagasabb szintű biztonsági előírások érvényesüljenek. Amennyiben kiderülnek a katasztrófa okai, szeretnénk ezeket önökkel ősszel újra megtárgyalni. Amennyiben érint, az érintettekkel beszéltünk, többet tudunk majd. Szerintem az energiavállalatok tisztában vannak vele, hogy milyen lényeges ez a dolog. Végezetül pedig a felelősségvállalás kérdése már tisztázott. Tehát senki nem kételkedik abban, hogy aki vétkes, viselje a következtés, következményeket, és ezek pedig több milliárdos következmények lesznek. Az európai környezetvédelmi jog tekintetében is világos, hogy aki a kárt okozta, vállalja a felelősséget. Azonban remélem, hogy ez a megelőzést is elősegíti. Remélem, hogy ezen tisztelt ház előtt ismét beszámolhatunk arról, hogy mit sikerült minden párton átnyúló módon tisztáznunk, és mit tudunk a megelőzés érdekében javasolni hiszen nem akkor kell cselekedni, amikor már itt van a katasztrófa, hanem megelőzően. Köszönöm. E Köszönöm, biztos úr. Kedves kollégáim,